szavazása vita után kerül megtartásra. Napirend szerint pedig a közös vitát folytatjuk a Burmáról. Megadom a szerzőknek az út először De Kaiser asszonynak. Tessék parancsoljon. Merci, monsieur le président. La situation... Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet Burmában fokozódik. A katonai kormány fellépése most már a lakosságot veszélyezteti. A Szaharov díjazott továbbra is börtönben van, illetve házi őrizetben. A következő választások veszélybe kerültek. Voltak éppen demokratikus átalakulást akartak megvalósítani, amely folyamat végén választásokra került volna sor, Ám ez egy olyan alkotmány, amelyet a katonák írtak, legalábbis így tűnik ez nekünk. Így tehát a választás eredménye nem lehet más, mint hogy a katonai rezsim konszolidálódik és bebetonozza magát. A nemzetközi közösséget, Kínát és Oroszországot is felszólítjuk, hogy gyakoroljanak nyomást a burmai kormányra, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat, és az ígért demokratikus átalakulás ne egy politikai Eh, nevetség tárgyává váljon. Köszönöm kollega asszony, és most Kacsmarek kollega kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. 20 éve e, először írnak ki választásokat, általában az optimizmusra adna okot, hiszen a demokrácia útján való elindulás egyik jele. Burma esetében azonban a meg az év vége előtt megtartandó választások nem várhatóan nem lesznek demokratikusak, tisztességesek, változásokat nem várunk. A burmai rezsim eh, eh, ellen jó néhány állásfoglalást kiadtunk, az emberi jogi visszaéléseket jó néhányszor elítéltük. Na, mindennaposak ezek Burmában sajnálatosan. Nem tudjuk, hogy a burmaiak hogyan állíthatják ezt meg, csak a közös fellépéssel tudunk valamit elérni. Közös, de ki hajtja ezt végre? A szomszédos országok, a kereskedelmi partnerek, akik finanszírozzák ezt a rezsimet Oroszországra és Kínára gondolok itt. Az EU, Amerika, az ENSZ, ezek a partnerek közösen együtt tudják megváltoztatni a helyzetet. Köszönöm szépen. Belzsia kollega következik két percre. Köszönöm szépen. Burma nagyon régóta már egy katonai hunta irányítás alatt áll. Ez az egyik legelnyomóbb rezsim az egész világon. A 90 megválasztott vezetők mind börtönben vannak, és számos buddhista szerzetes is be van börtönözve. Több tízezer, sőt több százezer olyan személy van, akit kitelepítettek lakhelyéről, szörnyű körülmények között élnek. Több tízezer ember lett kitelepítve, és ez nagyon súlyos helyzet, az újságírókat is fenyegetik. Jelenleg több mint 50 újságíró van bebörtönözve, és szeretnék jelenleg a Winről beszélni akit 23 év börtönre ítéltek azért, mert illegálisan állítólag elment egy buddhista kolostorba. De Kaiser azt is elmondta már előttem, azt, hogy ezt a kormányt nem lehet legitimizálni, szkeptis, szkeptikusnak kell lenni az eleményekkel szemben, és egyértelműen el kell ítélni az emberi jogok megsértését, és fel kell szólítani arra, hogy a gyermekek katonai tobozását be kell fejezni. Oroszországot és Kínát is kértük arra, hogy gyakoroljanak nyomást erre az országra, és a biztos asszonyt is felszólítjuk arra, hogy legyen a mi hangunk, és arra ösztönözzön, hogy az Európai Unió restriktív intézkedéseket alkalmazzon Burmával szemben. Mert igazából nincsen jele annak, hogy bármilyen fajta demokratikus fejlemény történne, mindent meg kell tenni ennek érdekében, és közben kapcsolták a felszólaló mikrofonját. Köszönöm szépen, Tenok úr, a szó. Egy percre. Elfelejtettem, elnök úr, hogy már hányszor beszéltünk itt az Európai Parlamentben a burmai helyzetről, az emberi jogi helyzetről. E, minden alkalommal, minden alkalommal amikor a brutális katonai e, huntával szemben e, kedvesebb vagy finomabb megfogalmazásokat használunk, mindig meg kell indokolni azt, hogy miért tesszük ezt. Dan Aung San Suu Kyi-re szeretnék utalni, aki mind Brüsszelben, mind Strasbourgban, akinek a képe ki van téve, a posztere ki van téve. Szeretnénk az ő érdekükben felszólalni itt a parlamentben, és folyamatosan biztosítani őket a demokratikus átalakulás támogatásáról. E, emellett utalnék a rohingya nemzetiségű kisebbségeknek a helyzetére, és azokra, akiket elüldöztek hazájukból, és délkelet Banglades környékén élnek menekültáborokban. Ezt elutasítjuk, bár bárhol is kerüljön sor ilyen bánásmódra a világban. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen a következő hozzászóló Romevar Éruédá két percre. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Néhány hónappal ezelőtt lehetőséget kaptam arra, hogy Burma és Tájföld közötti határvidéket felkeressem, és találkozhatom a menekültekkel, akik arra várnak, hogy hazatérhessenek. Egyes esetekben csak arra, csak arra számíthatnak, hogy túlélik a következő napot. Találkoztunk ellenzékiekkel, nemzeti ligával, a demokráciát támogató erőkkel. Ugye ismerjük, hogy tudjuk, hogy Aung San Suu Kyi a vezetője ennek a mozgalomnak. Nagyon óvatosnak kell lennünk a választásokat alkotmányos reform előzi, kell, hogy megelőzze. Persze el kell érnünk azt, hogy az alapjogokat, az véleménynyilvánítás szabadságát és egyéb jogokat betartsák, de itt látunk egyes veszélyeket is, Természetesen biztos, hogy voltak 2009-ben változások, egyes, néhány száz fogvatartottat szabadon engedtek, de ők közülük csak kevesen voltak politikai fogvatartottak. A nagy probléma igazából az, hogy még mindig 2100 politikai fogvatartott van Burmában. Éppen ezért lehetetlenség szabad és igazságos választásokat tartani. Ezért kell az, ez a különböző összefüggéseket említeni. Bármilyen párbeszéd, amelyet szeretnénk lefolytatni, ez üdvözlendő, de mindeközben arra is oda kell figyelnünk, azt sem szabad levennünk a napirendről, hogy követeljük ezeknek az embereknek a hazatérését, a menekültek hazatérését. Szeretném az Európai Bizottságot figyelmét is felhívni arra, hogy ők is a feladatukat el kell, hogy végezzék. Nagyon aggasztónak tartom, hogy ezt a költségvetési sort, amely, amelyel ez, ezeknek az embereknek segítenénk, ezt csökkentették. Több százezer ember várja a segítségünket. Köszönöm, mondja az elnök. A frakciók hozzászólói következnek. Mann úr, egy perc. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. A burmai emberi jogi helyzet drámai módon romlott politikai elnyomás, katonai és szexuális erőszak, gyermekek, akiket rendszeresen katonának toboroznak, 2000 politikai fogvatartott. Az első szabad választások ősszel ezek azzal jártak, hogy az ellenzéki pártok bolykottálni fogják ezeket. Különösen a hujenyászok helyzete szörnyű, ahol is több mint 200 ezeren élnek menekült táborban. Nagyon sokan menekültek Bangladesbe, és őket üldözik. Üdvözlöm a bangladesi kormány azon készségét, hogy a dél-ázsiai delegációnkat az országba bocsátja, és vizsgálatot folytathatunk ott a Bandaraban régióban. Első kézből informálódhatunk a helyzetről. A honjaiaszoknak átfogó nemzetközi védelemre van szükségük, hogy túlélhessenek. Az Európai Uniónak konzekvensen a burmaiak magatartásának elutasításához kell ragaszkodni, amíg nincsenek előre a demokratizálódás útján. Elnök, köszönöm, man kolléga. Egy percben Pareckis kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csalszanokhoz hasonlóan én is szeretném elmondani, hogy ebben a nagy plenáris teremben, ahol sajnos majdnem, hogy üres a terem. Nos, tehát ebben a teremben már többször is beszéltünk a Burma helyzetéről. Nemrégiben én magam is felszólaltam ezzel kapcsolatban. Remélem azonban, hogy a mai vita után az Európai Parlament és az Európai Unió hangját meghallják. Miért remélem az? Azért, mert először kerül arra sor, hogy ennyire fontos emberi jogi kérdésről a Lisszaboni szerződés életbe lépése után beszélünk, amikor is már olyan pozíciók léteznek, mint például a külügyi főképviselő. Az Európai Unió hatásos hatásosabb eszközökkel rendelkezik, annak érdekében, hogy mind Burmában, mind pedig más országokban is kezelje a helyzetet, ahol az emberi jogi, jogokat megsértik. Szerintem Burmában akkor tudunk valami pozitívumot elérni, hogyha nagyobb országokkal, Indiával, Kínával, USA-val együttműködünk. Köszönöm szépen, Poréba úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzetközi közösség felhívása az emberi jogok tiszteletben tartására Burmában végre eredményt kezd elérni. Több ezer politikai fogoly van a börtönökben, ők kínzásnak is kivannak téve, és többen meghaltak közülük már emiatt. Aung San Suu Kyi pedig házi őrizetben van. Három év börtönbüntetésre ítélték. Így próbálja a burmai hatóság a jelenlegi választások előtt megfélemlíteni az ellenzéket. A kisebbségeket is üldözik, a keresztény hitűeket pedig kitoloncolják, és sokan tájföldön keresnek menedéket, de a tájhatóságok is ki akarják őket toloncolni több ezer keresztről van szó, és úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy megvédjük a keresztények és az egyéb kisebbségek érdekeit. Most a többi felszólaló következik, elsőként Korholászony. Köszönöm szépen, elnök úr. Burma az egyik legveszélyeztetettebb országa a Földnek, ami az emberi jogok érvényesülését illeti, és még csak néhány aspektusára mutattuk mutattunk rá az üldöztetésnek, de ennek az állásfoglalásnak van egy általánosabb célja is, az, hogy azt az üzenetet fogalmazzuk meg, hogy foglalkoztat minket a helyzet. Nagyon elkeserítő, hogy Tájföld nem hagyja a burmaiak betelepülését, a jelenlegi menekülteket pedig vagy kitoloncolják, vagy pedig kényszermunkára kényszerítik, vagy besorozzák őket, kényszerbesorozzák őket a hadseregbe. A múlt hét végén Tájföldön döntés született azonban arról, hogy a visszatérítési programot végrehajtják. Reméljük, hogy sikerült Tájföldre legalább hatnunk. Köszönöm szépen! monsieur le président madame la commissaire la birmanie est au centre de l'attention des résolutions. burma egy állásfoglalás középpontjában áll amikor is az Európai Parlament felép az emberi jogi, jogsértések ellen. Sajnálatunkat fejezzük, hogy nem javult a helyzet az országban, továbbra is rosszul kezelik a polgárokat, a demokratikus jogszabályokat nem tartják be, más országok tovább fejlődnek, Burmában pedig a polgárok alapvető szabadságjogait lábbal tiporják. Aung San Suu Kyi továbbra is házi őrizetben van, gyermekeket toboroznak katonának, sokakat elhurcolnak, az ellenzékiket bebörtönzik, és nem is tudom felsorolni a további történéseket. Reméljük, hogy a következő választások szabad körülmények között zajlanak majd. Mindenkinek gyakorolnia kell ezt az alapvető jogot, Reméljük, hogy ezek a választások szabadok lesznek és igazságosak. Persze a katonai hunta nem legitimizálhatja magát ezáltal. Elnök Makovai kolléganő következik egy percben. The military junta has ruled the country through... A katonai hunta folyamatosan megsérti az emberi jogokat, és így irányítja az országot. Azt követelem, hogy 2010-ben szabad parlamenti választásokat tartsanak Burmában, hogy legitim parlamentet válasszanak. A jelenlegi parlamentben legalább 25 ember a katonai eh, hatalmat képviseli, eh, akiket eh, kijelölnek tulajdonképpen, és ez nem felel meg a legitim, legitim láncnak. Emellett a arra is szeretnék utalni, hogy a korrupció ellenes ENSZ egyezményt 2005-ben aláírta a katonai hunta, azonban nem ratifikálta. A ratifikáció azonban csak az első lépés, a végrehajtás az alapvető fontosságú a korrupció elleni harcban. A korrupció szegénységet és büntetlenséget terjeszt el az országban. Elnök, köszönöm szépen. Géringer de Ödenberg következik egy percre. Köszönöm szépen. Hogyha Burma úgy dönt, hogy 20 év után először választásokat szerveznek, ez már előrelépés. Hogyha a választások fair módon zajlanak, akkor tekinthetjük ezt előrelépésnek. Egyetemes választásnak, választásoknak kell lenni, kell választásokra kell sort keríteni. Aung San Suu Kyi-nek is lehetővé kell tenni, hogy választható legyen, jelöltesse magát, és más ellenzékieknek is. Több millió burmai Tájföldre, Bangladesbe vagy Indiába menekült, ő nekik is lehetős, lehetővé kell tenni, hogy szavazhassanak. Harmadszor a burmai, katona, burmai katonaságnak nem szabadna fenntartani a parlament helyeinek a 25%-át, hiszen ez torzítja a választási eredményeket. A választás titkos kell, hogy legyen, és nemzetközi megfigyelők részvételével kell, hogy lefolyjon

Köszönöm. szépen. Mölcer úr, következik egy perce. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! A burmai katonai hunta drámai az emberi jogi helyzet drámai romlását idézte elő. Folyamatosan üldözik a vallási kisebbségek, kisebbségeket, etnikai tisztogatásra kerül sor, politikai fogvatartottak vannak az országban, az ellenzékieket üldözik, és folyamatosan elnyomják az ellenzékieket. Az új alkotmány szerint látszat választásokra kerülne sor, és ez a helyzetet egyáltalán nem javítja. Vajóban az Európai Unió uniós delegációk és az állásfoglalások nem segítenek semmit. Reál politikát kell szem előtt tartani, és például Kínára, Indiára, Oroszországra kell megpróbálni befolyást gyakorolni, hogy ezek az országok a politikai súlyukat érvényesítsék Burmával szemben is, hogy ott az emberjogi helyzet javuljon, és a, és a szomszédos országokat is fel kellene hívni az, a Burma, az Európai Uniónak arra, hogy segítsenek a burmai a helyzet javításában. Köszönöm, mondja az elnök, és Bréda úr következik egy percre. Mulțumesc mult, domnule președinte. Spunea cineva mai devreme a vorbit, s-a mai vorbit despre... Köszönöm szépen, elnök úr. Valaki azt mondta, hogy Burma már több állásfoglalás tárgya volt. De azt hiszem, hogy nem szabad abba hagynunk, hogy Burmáról szólunk, hiszen ez az egyik olyan ország, ahol a legerősebb elnyomás valósul meg. Ez az egyik olyan ország, ahol az emberi jogokat rendszeresen lábbal tiporják. Ez a mindennapi élet egyik jellemzője ebben az országban. Tehát a házi őrizet, az önkényes letartóztatások napi renden vannak. Tudjuk, hogy az ellenzéket üldözik, tudjuk, hogy a buddhista közösségek tagjait szintén üldözik. És Természetesen a következő hónapok eseményét is meg kell vizsgálnunk, valamennyi helyi politikai erővel konzultálnunk kell, hogy korrekt és szabad választások zajolhassanak az országban. A katonai hunta nem maradhat hatalmon. Elnök végezetül Réding asszony következik a bizottság nevében. Tisztelt elnök úr! Ahogy a képviselők is nagyon világosan elmondták, súlyos emberi jogsértések vannak Burmában a katonai hunta nem hajlandó meghajolni a nemzetközi nyomás előtt az emberi jogok helyreállítása tekintetében, nem engedi szabadon a politikai fogvatartottakat, ideértve Dao Aung San Suu Kyi is. A kisebbségeket továbbra is elnyomják, illetve kitoloncolják, és a gazdasági társadalmi feltételek folyamatosan romlanak, a lakosság 80%-a vidéken lakik, és súlyos gondok vannak már az élelmiszer ellátással is, a mezőgazdasággal. Az Európai Unió már többször nyilatkozatot tett és elítélte az emberi jogok megsértését Burmán. Az Európai Unió ö, szigorította szankciókon is, és igyekeztünk Burma szomszédait is, Kínát, Indiát rávenni arra, hogy ők is gyakoroljanak diplomáciai nyomást és egyesek ezek közül ezt meg is tették. Eredetileg az EU az ENSZ erőfeszítéseit is támogatta. Ezek az intézkedések azonban ö, legfeljebb némi gondot okoztak a katonai kormánynak, de nem változtatták meg annak fellépését. A katonai hunta most választásokat ígért 2010-re, és állítólag ez egy lépés ö, a hatalom átadása felé. Csak akkor tudjuk megítélni ezeket a választásokat, hogyha maguk a választá, választási törvény ö, ö, passzusai világosak, nyilvánosak, és megfigyelőket küldhetünk oda. Az EU hajlandó, és most is próbál a kormány a kapcsolatot fölvenni annak érdekében, hogy a helyzet megváltozzon, és egy új ö, lapot lehessen írni Burma történetében. Miközben ezeket mondom, tudatában vagyok ö, annak, hogy az EU nem, EU-nak nem lehet érdeke, hogy elszigetelje Burmát, hiszen ö, jelenleg is még mi vagyunk a legnagyobb donorok az ország szempontjából. A támogatás nagy része vidékre kerül, főleg a folyódelta környékére, amelyet most éppen a Nargis ciklon ö, tett tönkre és a menekültek helyzetét próbáljuk a határmenti vidéken térségben javítani. Az ENSZ külön megbizotjának jelentése egyértelműen fogalmaz, és mi is osztjuk az ENSZ jelentéstevőjének véleményét, és készek vagyunk támogatni őt. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a az emberi jogokra közvetlenül nincs hatásunk ezek érvényesülésére. Az EU-t ugyanis nem hívják meg a választások megfigyelésére, és ezért közvetett módon próbálunk nyomást gyakorolni, meg hát támogatási programokkal próbáljuk segíteni a lakosságot, a saját elveinket megvalósítani és terjeszteni, az emberi jogok érvényesülését, a párbeszédet, szolgalmazni, és örülök annak, hogy a parlament ma nagyon világosan ezt megfogalmazta, és biztos vagyok abban, hogy ezt az állásfoglalást majd lesz, aki olvassa és meghallgatja. Ugyanakkor már Burma kormányának a szomszédországokkal szemben is kötelezettségei vannak, és az emberi jogok érvényesülését ezekben az országokban is támogatnunk kell, és ezen is leszünk a mi a bizottság részéről. Köszönöm szépen, biztos asszony. A vita végén hat állásfoglalás indítvány tervezetet nyújtottak be a képviselők. Ezekről most fogunk szavazni. Rátérünk tehát a szavazásra. Erről a hat állások indítványról. Először Venezuela-ról fogunk szavazni, itt nincsenek módosítók, ezért a három frakció által együtt benyújtott állásfoglalásról egyszerre